Good afternoon. We resume our agenda, uh, which for this afternoon. Üdvözlök mindenkit, folytatjuk tovább uh, a napi rendünket. Uh, most következik a főfogás, Hán biztossal való eszmecserénk. Természetesen üdvözöljük őt itt a körünkben. Először látogatott el a Költségvetési Szakbizottságba, amióta elfoglalta helyét tavaly december 1-én, mint a költségvetését felelős biztos. Ez természetesen egy nagyon fontos portfólió a bizottságon belül, figyelembe véve, hogy a több éves pénzügyi keret jelenleg is egyeztetés alatt áll. Ez kell, hogy sarokköve legyen azoknak a stratégiai kihívásoknak és javaslatoknak, amelyeket von der Leyen asszony a bizottság elnöke benyújt majd még októberben Hán biztos úr ön azt mondta, hogy a bizottság több éves pénzügyi kerete alatt bármi tönkretelti az ambícióinkat, és veszélybe sodorhatja az uniónak azt a képességét, hogy eredményekre jusson. Abba is bele gondolt, hogy esetleg megvalósítható lenne ennek egy módosítása. Szeretnénk meghallgatni a véleményét ezekről a kérdésekről és más témákról is. Mindeközben az európai zöld megállapodást elkezdték nyilvánosságra hozni. Múlt héten a beruházási tervet és az igazságos átmenet mechanizmust fették fel. A jelenlegi pénzügyi keretről szóló tárgyalások függvényében ez nagyon érdekli a szakbizottság tagjait. Az ön egyik küldetése idénre az lesz, hogy felügyelje a legutóbbi, eh, a legutolsó eh, év költségvetését, és egy éves költségvetés tervezetet alkosson 2021-re. Ebben a kontextusban egyre sürgetőbbé válik az, hogy kontingencia tervet eh, alkossunk, amennyiben a több éves pénzügyi keretet nem hagyják jóvá időben, hogy amiatt, hogy a tanács az elmúlt két évben csúszásokat halmozott fel. Mielőtt Hán úrnak szót adnék, megkérném őt, hogy 10 percre korlátozza a hozzászólását, illetve elmondom, hogy először a koordinátoroknak fogok szót adni, Lehet, hogy egy nap még nagykövetek lesznek, ők sose lehet tudni. Azt javasolnám, hogy máshogy intézzük ezt, mint korábban, tehát minden hozzászólás 5 percig tarthat, tehát feltehetik a kérdésüket, vagy elmondhatják a hozzászólásokat, utána a biztos úr válaszolni fog. A koordinátorok után természetesen lesz idő arra, hogy más képviselők is kérdéseket tegyenek fel, különös tekintettel a éves pénzügyi keretről szóló előadókra, illetve a 2021-es költségvetés előadójára, de annak érdekében, hogy ne csúszunk ki az időből, szeretnénk három percre korlátozni az összes ilyen kérdésblokkot. Ezzel együtt Hán úr, most annyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékeztetett arra, hogy hivatalosan az első fellépésem ez itt, de hát oly sokukkal találkozom már sokat szor, el is felejtettem szinte, és hát többükkel már igen jó munkapcsolatom van, mint mondottam. Nem is szeretném ezt a 10 percet teljes mértékben kiaknázni, mert nagyon sok kérdést már megvitattunk. Én amit az elnök úr idézett a meghallgatásomból, azokat nem ismételném meg. Öttinger elődöm és az előző bizottság pontosan megvitatták, hogy mire van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió politikai célkitűzéseit a parlament és a tanács döntési alapján meg lehet, megfelelően végrehajtsuk, tekintetbe véve a Brexitet is, kidolgoztunk, jutottunk egy olyan javaslathoz, ami hát amit nem akkor sem egy légből kapott terv volt, hanem tényekre támaszkodva, és azóta dinamizmussal el is indult, hála Istennek, és a parlament is a döntései alapján az előző parlament döntéseit a mostani megerősítette, és a tanács nagyon komolyan veszi ezt a feladatot, különösen Jean Michel a mandátum alapján tart, kapcsolatot tart egyes tagállamokkal, és én is intenzíven dolgozom az egyes országokba kiutazva, és hogy azokat, amelyeknek eh, hát, eh, a pozícióját el tudjuk mozdítani egyik vagy másik irányba, eh, megtehessük. Most éppen Stockholmba utazom majd. A tagállambeli kapcsolataim révén ezt az Európai Parlament erős álláspontját, amelyet nem titok, hogy erőteljes álláspont, ismertetni a Költségvetési Bizottság az előző MFF során is ebben a szellemben tárgyalt, egyrészt a saját források mellett érvelve, másrészt a rugalmasság mellett, és a korábbi tárgyalási fordulók tapasztalatai alapján az a benyomásom, hogy a tanács annak idején nem vett mindent igazán komolyan, és ezért kell nagy hangsúlyt fejtetni arra, hogy e területen jelentős előrelépések lehessenek megcélozhatóak az is nagyon fontos, és minden tagállam esetében, amely hát, habozik elfogadni javaslatokat, hangsúlyozni azt, hogy a saját forrás nem azt jelenti majd, hogy csak saját forrásokból állna a költségvetés. Tehát ezt azt hiszem, hogy nem fogjuk megérni, kivéve a fiatalabbakat, hogy mondjuk az EU költségvetés teljes mértékben saját forrásokba táplálkozzon, de mindenképpen ez irányban kell előre mozdulnunk. Annak idején decemberben volt egy tárgyalási doboz, egy negotiation, negotiation box, amit a finn elnökség tett az asztalra. Emlékeznek a pontos számadatokra. Ugye 7 éves időszakban ez milliárdos tételekre rúgott, 1,072 százalék a, a EU 27-ek GDP-nek arányában. Ez előrelépés a, a múlthoz képest, de továbbra sem kielégítő számunkra, eltekintve attól is, hogy különféle módosít, módosulások adódtak ennek összetételében, a bizottság azt javasolta, hogy a egyes az agrár és kohéziós politikában legyenek olyan szűkítések, amelyek a mindenki számára fontos politikai, politikai területek, mint a Green Deal, a versenyképesség, digitalizáció, migráció, biztonságpolitika, kutatás, innováció, megfelelő forrásokkal bővülhessen. A finn elnökség javaslata egy kicsit ezt megint módosította, egy, egyharmad, egy harmad, egy harmad felosztásban, ám azt fontos tudni, és itt kérem a támogatásokat, hogy a saját források témáját és a rugalmasságokat ne csak hogy fenntartsák, hanem erősítsék is a tárgyalások ban, mert az, hogy 7 évre megkötjük magunkat, annak megvannak az előnyei is, de például a migrációs válság nem ö, lehetett volna úgy kezelhető, hogy kezeltük, ha nem lett volna annak idején az a megfelelő költségvetés rugalmaság, amely révén reagálni tudtunk erre a új kihívásra. Vannak olyan pontok, ahol nagyságrend tekintetében lehet, hogy úgy elhanyagolhatónak tűnnek, ám az egyes címsorok és a címsorok belső struktúrájának körüli birkózásban az a javaslat, hogy igazgatási költségeket 2 milliárd euróval csökkentsék, a 75 milliárdból, hát ez nem tűnik soknak, de a 75 milliárd három blokkból áll össze alapvetően, és jól tudjuk, itt az igazgatási költségek az egész uniós intézményi körre érvényesek, beleértve az Európai Parlamentet is. Tehát ezek az igazgatási költségek, amelyek kb. 6,7%-et adja a teljes, adják a teljes költségvetésnek, hát versenyképesebb, mint más közigazgatási adminisztrációk költségvetése a világon bárhol vagy akár a vállalatoknál egyharmada a nyugdíjak, egyharmada a folyóköltségek, energia, fűtés, stb. Egyharmada pedig a bérekből áll össze. Ez egyetlen blokk, amely be tudunk, bele tudunk nyúlni, azok a, a, a bérek, mert hát a, a nyugdíjak megkötöttek, és a bérkö, bér, a ingatlan bérletek és energiaköltségek hosszú távon megállapodás tárgyai. Tehát ha ennek a blokknak egyharmadát csökkentjük két milliárddal, az bizony a következő években azt jelenti, hogy nyugdíjazásokra hatással lesz, több intézményben, és ez pedig nagyon nehézé teszi a végrehajtást. Vannak azonban pozitív hatásai is ennek a tárgyalási doboznak, például a klímavédelem fontosságának belátása, és az, hogy 25%-a minden szakpolitikai területnek ebben az ágazatra kell irányuljon, valamint a jogállamiság kifeltételrendszer figyelembevétele az egyes eszközök alkalmazásánál, a Just Transition mechanizmus, melyről múlt héten volt intenzív vita a házban. Itt a tanácsi elnökség kifejezetten egy, egy memoir emlékeztetőt hagyott jóvá, hogy, hogy a 7,5 milliárd eurónyi friss plusz forrás sal kiegészül, mivel az igazságos kiigazítás most komoly viták tárgya volt, erre most nem kell visszatérjek. A bizottság megtesz mindent annak érdekében, hogy támogassa a horvát elnökséget abban, hogy elmélyítse együttműködését a parlamenttel, minden tekintetben pozitív jelz, jelzésnek érzékelem, hogy Michel elnök úr itt járt a parlamentben eszmecsere, és, és tartva is Plenkovics miniszterelnök is. Tehát értem a, a pozíciókat, hogy egyrészt időt akarnak hagyni a tárgyalásra, másrészt azonban a fontos, hogy az arányosság elve is érvényesüljön a e tárgyalások során, és ilyen menetben haladjon. Az a kérdés, amelyet pedig az elnök úr említett, a contingency planning, tehát a, a vészhelyzete való tervezés, egyesek e, relativizálják ennek fontosságát, én megismétlem itt is, hogy arra kell elsősorban koncentrálnunk, hogy az MFF-nél előrelépés szülessen, a contingency plan pedig az az abszolút utolsó lehetőség, vagy változat, amelyet támaszkodhatunk. De az egész jogalkotási ciklus figyelme kell venni, de elsősorban az MFF elfogadásra kell koncentráljunk, és er, fontos, hogy ne terelje erről semmi a figyelmünket. ezzel kell tehát elsőben foglalkoznunk. Végső soron szeretném önöket megint biztosítani arról, hogy az igen szoros együttműködés híve vagyok, és a döntés az 2020-as éves költségvetés vonatkozó döntésben és igyekeztem együttműködni, és szerintem ez jól működött. Azok, akik ismernek egy ideje engem, tudják, hogy nyitva az ajtóm, tehát ha bárki szeretne kétadó megbeszéléseket eszmészerű tartani velem, erre készen állok, és fontos, hogy a jövőbeli finanszírozás és a, a számunkra fontos szakpolitikai területeknek megfelelő támogatást kapjon mindkét intézmény részéről. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy, hogy a főigazgatóságaim és az én célom az, hogy olyan broker, olyan közvetítők legyünk, amely révén észszerű eredményekre jutunk, és egészében egyfajta várakozás menedzsmentet is ki tudjunk fejleszteni, tehát ne egymástól elfele sodródjanak a vélemények, hanem inkább egymás felé közeledjenek a várakozások az intézmények részéről. Ellenkező esetben az adott határidókon belül nagyon nehéz lesz egyességre jutni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Fernandez úr. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Franciául fogok beszélni. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy eljött, és hogy ilyen határozott volt. Már a meghallgatásán is elmondta, hogy a bizottság régebbi álláspontja az a mostani bizottságnak csak a minimuma. Azért mondom, hogy a régebbi álláspont, mert a zöld megállapodással, azokkal a vállalásokkal, amelyeket az új bizottság tett, egy frissítésre lesz szükség. Legalábbis egy technikai frissítésre. Ugyanis vannak az új prioritásoknak kihatásai, új prioritások, új igények, ezért több pénzre is van szükség. Ami az administratív költségek csökkentését kérő tagállamokat illeti, ez egy csapda, és ebben nem fogunk beleesni. Ez nem más, mint populizmus. Ez csak arról szól, hogy meg akarják mondani a eh, polgároknak, hogy eh, ők próbálnak csinálni valamit. Ha egy tagállam tud példát hozni egy olyan intézményre, még akár egy kis vállalkozás vagy szervezet is lehet, amely kevesebbet költ adminisztrációra, mint 7%-ot, akkor rendben, beszélhetünk erről. De mostanáig egyetlen tagállam sem tudott előállni ilyen példával. A mechanizmussal kapcsolatban szeretnék mondani valamit az igazságos átmenetről. Van erre egy alap. Egy olyan alap, ami nem mehet szembe a kohézióval. És nem mehet szembe a kohéziós országokkal sem. Van egy olyan elosztási formula, ami szintén nem mehet szembe a kohéziós országok érdekeivel. Ezen kívül még valami nagyon komolyan figyelembe kell venni. Nem mondhatjuk ezt, ami szembe megy azzal, amit elfogadtunk, hogy az InvestEU és az Európai Beruházási Bank osztaná el, vagy osztaná szét tagállamonként ezt az alapot. Ez nem igaz. Nem tévedhetünk ebben, és nem téveszthetjük meg a tagállamokat sem. Az InvestEU-ban nincsen earmarking, nincsen nevek szerint szétosztás, és az Európai Beruházási Bankban sincs. A bizottság tagállamonként végzett egy összegbecslést. De ez nem komoly. Ezt nem mondhatjuk a tagállamoknak, akik úgy gondolják, hogy biztosak benne, hogy ezt meg fogják kapni. Nem mondhatjuk, hogy ezt a piac irányítja, és hogy a projektektől függ. Tudom, hogy sok miniszterelnöknek nagyon hasznos azt mondani, hogy Nézzétek, ezt fogjuk megkapni. De ez nem igaz. Mert itt versenyre van szükség. Azt gondolom, hogy ezt nagyon egyértelművé kell tenni. Mert ha ezt mondanák, akkor meg kéne változtatni az investiúnak a jogalapját, és önök azt mondták, hogy ezt nem fogják megtenni. Ha nem változtatjuk meg a jogalapot, akkor nem lehet tagállamonként szétosztani ezt a pénzösszeget. Azt kell mondani, hogy ez egy becslés volt. Én egyetértek azzal, hogy ez így legyen. Tehát kérem, mondják meg nekem, hogy hogyan jutottak el ehhez a becsléshez, és honnan tudják, hogy milyen projekteket fognak elénk hozni a tagállamok. Ez lehetetlen lenne most tudni. De köszönöm önnek az elkötelezettségét, biztos vagyok benne, hogy közösen dolgozni fogunk egy olyan költségvetésért. És ott mondott valamit, ami, na elgondolkodtam, egy erőteljes álláspontunk van, mert egyetértünk ebben, hogy ez következetes és jó módszertan. Hozzáadtuk azt, amire szükség van, és nem csak számadatokra gondolok itt, hanem kvalitatív elemekre is. Ez olyan politikák eredménye, amelyeket mi meg akarunk valósítani. Az 1,3 az nem egy ambíció, ezt a polgárok kérik tőlünk. Sőt, nem is erről van szó, hanem a bizottságok és a tagállamok kérik ezt a nyilatkozataikban. Köszönöm. Thank you. That leaves Mr. Köszönjük. Most Hán úr öt másodpercben válaszolhat körülbelül. Collect interventions. Okay. On the basis of this... Az első tapasztalatunk alapján azt hiszem, hogy át kell alakítanunk a koreográfiát, és most eh, Hánúrral két percben megvitattuk ezt, hogy eh, a válaszokat eh, egyben fogja megadni, mert különben ki fogunk szaladni az időből, sehova nem jutunk el a folyamatban. De Kérem, korlátozzák azért a hozzászólásaik hosszát. Gárdia Zabal asszony. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm a biztos urat a Költségvetési Szakbizottságban. Jó, hogy ezt a vitát, ezt cserét most le tudjuk folytatni. A pénzügyi kerettel kapcsolatos helyzet nem újdonság, de mindig az történik, hogy két hónap eltelik, és nem látjuk, hogy mi történik. A tanácsol és a, bizottság, és a parlamenttel is egyeztet a bizottság, és nem igazán látjuk, hogy hová haladnak az egyeztetések a tanácsban. Hozzánk csak az ér el, hogy messze vagyunk a bizottság javaslatától, és attól még messzebb vagyunk, amit a parlament szeretne. A pénzügyi keret kérdései és a negobox még mindig nagyon sok olyan kérdést tartalmaz, mint például az együttdöntés kérdése, vagy az ágazati bizottságok. Ezekből az egyeztetésekből semmilyen olyan pont nem érkezett még, amiről a parlament jogilag kötelezve lenne arra, hogy a tanácsal egyeztessen. Természetesen mindenki hatékony adminisztrációt akar, De ha azt gondoljuk, hogy kevesebb munkavállalóval tudunk hatékonyabban működni, akkor azt hiszem, hogy tévedünk. Konkrétan azt szerettem volna kérdezni, hogy miből lesz finanszírozva ez a zöld megállapodás? A bizottság bejelentette ezt az egy trilliós összeget. A bizottság adatait használva legalább 260 milliárd euróra lenne szükségünk évente még ezen az összegen felül. Kilenc évünk maradt 2030-ig, ez 2,3 trillió euró, nem pedig egy, de nem igazán látjuk, hogy hogyan fogjuk ezt az összeget használni. Amikor kiegészítő finanszírozásról beszélünk, akkor a több éves pénzügyi keretről beszélünk, aminek a nagy része már itt van. Tehát 50%-ra növeljük a klímaváltozásra szent összeget, de ez még nem elég, de, és nincs újabb finanszírozás. Az Invest EU növelheti ugyan a részvételét, de a pénzösszeg ugyanannyi marad. Ott van még a beruházási bank, és hova jutunk akkor? 260 milliárd euróra van még ezen kívül szükség. Tudom, hogy ez nem egyszerű, tudom, hogy a bizottság a lehető leghamarabb szerette volna ezt bejelenteni, hogy tudjunk ezen dolgozni. A parlament fog is dolgozni ezen, de új finanszírozási módszereken kell dolgozni, nem csak új forrásokon a költségvetésen keresztül, hanem más eszközökön is, amelyeknek a pénzügyi kereten kívülről kell érkeznie, mert ekkora összeget nem tudunk csak úgy előteremteni. Szeretném tudni, hogy van-e valami ötlete, amelyik irányba elindulna ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönjük. Mai asszony. Elnök úr, biztos úr, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm azt is, hogy rendszeres eszmecserét tud velünk folytatni. Ez mutatja, hogy ön fontosnak tartja az európai képviselőket és a parlamentet, tehát ezért igazán köszönöm önnek. bizonyára nem fog meglepődni azon, hogy az én első kérdésem a saját forrásokra vonatkozik. Az, hogy ön azt mondta, nagyon sokat vár az Európai Parlamenttől, és azt gondolja, hogy ez a téma is tárgyalások tárgyat kell, hogy képezze. Efelől megnyugtathatom önt, ön mellett fogunk állni ebben a témában. Úgy tűnik, hogyha a magunk részéről nem is kielégítő az előrelépés, a tanács részéről igen. Tudja-e ön biztosítani, hogy ezt az aktát nem fogják a tárgyalások végén méltatlanul kezelni. Másodszor a technikai kérdésem lenne, az új saját források kosara, ez egy eléggé fontos kérdés. Az összes szinergiát ki kellene használni, ami csak az európai költségvetésben létezik. Egyesekkel folytatott beszélgetésem alapján azt látom, hogy a műanyag adó már eléggé előre haladott állapotban van. A kóta kibocsátás is jól halad. Az első kérdésem technikai jellegű. Megelégszik-e ön két újabb saját forrással? A második kérdésem, a von der Leyen bizottság a kvóta kibocsátási kereskedelem rendszer kibővítésén dolgozik. Hogyan befolyásolhatja ez a kiterjesztés a forrásokat? És van-e önnek még más ötlete saját forrásokra, amelyet be tud mutatni nekünk a következő héten? Mert tavaly a bizottság a belső piacsal kapcsolatban egy tervet hozott nyilvánosságra, amely iránt nem volt nagy a lelkesedés. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban önnek van-e valami ötlete. Az első pillérben a parlamentnek az volt az álláspontja, hogy az ágazati tárgyalásokat befagyasztja. Meg tudja nekünk mondani, hogy egyes tagállamok fordultak-e önhöz azzal, hogy az Európai Parlamentnek ez a döntése nem volt szerencsés. Próbáltak-e önre nyomást gyakorolni azért, hogy ön próbálja megváltoztatni a mi álláspontunkat? Aztán egy általánosabb kérdés, amikor a képviselők körében egyeztetünk, vagy a tagállamok, vagy a bizottság képviselővel beszélünk, akkor vannak olyan vörös vonalak, amelyeket egyesek kimondanak. Szeretném megkérdezni önt, hogy önnek van-e ilyen átléphetetlen határa, és mi lenne az? Köszönöm. Merci, Mr. Köszönöm szépen, Andrészen kolléga következik. Köszönöm, németül fogok beszélni. Tisztelt Hán úr, várjuk önnel a jó együttműködést. Úgy véljük, hogy a 2020-as év fontos év lesz, fordulópont lehet, főleg a klíma szempontjából. Ennek több lehetséges oka is van, és azt hiszem, hogy az lehetséges okok egy része a költségvetéshez és az MFF-hez kötődik mindenképpen meg kell találni annak a módját, hogy az MFF-et és a Green Deal-t egy csomagként kezeljük. A bizottság szemben több tagállami kormányjal kész, ár, kész arra, hogy bátor lépéseket tegyen, ám ha megnézzük az MFF-t, látjuk, hogy még nem, nem vagyunk az út végén. Az elején azt szeretném megkérdezni tehát, ahogy Fernández kollega is, milyen alapok alapjai, milyen szám, alapszámok állnak rendelkezésre az 1 milliárd eurós beruházásra, meg a 7,5 milliárd euró az Just Transition Fundba. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság magasabb költségekkel számolt, eredetleg lehet, hogy ez nem jön majd össze a költségvetésből, az Európai Számbevőszék meg más adatokkal számol, tehát végül is önök milyen számokkal dolgoznak, és hogy jutottak ezekre az összegekre. Nálunk azonban nem csak a számokról van szó, hanem a minőség is fontos, és a meghallgatáson feltett kérdéshez kapcsolódom, ahol először találkoztunk néhány hete, a climate mainstreaming ügyében tehát fel azt a kérdést, hogyan javítjuk az EU költségvetést és azokat a projekteket, amelyek már benne vannak, annak érdekében, hogy klímabarátabbak legyünk. A foszilis energiák, agrártámogatások, infrastruktúrális beruházások, ezek a fő témák. Tudom, hogy a bizottság több kezdeményezést tervez ezen a területen. Hát néhány héttel a meghallgatás után érdekelne, hogy mi történt, és milyen konkrét terveket vázoltak fel, és ezek a tervek mikor kerülnek bemutatásra, mert döntő lesz a pénzügyi keret elfogadása során, elfogadtatása során is több tagállamban is, hogy jó minőség révén jobb érveink legyenek a költségvetés klímabarátabb átétele mellett. Thank you. Mr. Köszönöm, Küsz úr. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Kedves Hán úr! Jó munkahelyet talált magának. A kör négyszögesítését kitalálandó, lehet, hogy sikerül majd az új prioritások révén, meg a régiek megszorítása révén, amelyek nem olyan fontosak. Ha ez sikerrel, ebben sikerrel jár, akkor a Nobel-díjra jelöljük majd, mert lehetetlennek tartom ezt, hogy ezt elérjék. Jó. Tehát, úgy gondolom, megszorítások nélkül nem fog menni, erről meg vagyok győződve. Ha meg új, friss pénzeket nem kapunk, és az is nagyon nehéz lesz szerintem, akkor az, aki a pénzt adja, és, eh, és nem akarja emelni, hogy fogják meggyőzni arról, hogy tényleg több, arról, hogy több pénzre van szükség, és ehhez még tényleg kellene megszorítások itt vagy ott. Tehát abba kéne hagyni azt, hogy itt olyan dolgokra álmodozunk, amilyen minden óhajt ki akarunk elégíteni nagy területeken, mint a mezőgazdaság, meg a kohéziós politika, Tehát így nem fog menni, hogy ott úgy folynak el a pénzek továbbra is, hogy eddig, és az igazgatásban is meg kell takarítani végre. Nehéz lesz, de mind a három területen megtakarításokat kell eszközölni, és én nagyon sok sikert kívánok ehhez. És a kérdésem az, hogy akarja ezt struktúráltan megszervezni, ezeket a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy optimális eredményre jussunk. Nehéz lesz, a végén sokan nem lesznek elégedettek vele, de egy megoldást kell találni, és nagyon sok sikert kívánok. Remélem, hogy megfelelő kérdéseket tettük fel, és a megfelelő megoldások születnek majd meg. meg. Zoncsa kolléga következik. Köszönöm szépen, lengyelül fogok hozzászólni. Tisztelt biztos úr, a, miután eh, amikor mi először ide látogatott, és eh, meghallgattuk Önt, a meghallgatáson elmondta, hogy a kohéziós alap, illetve a vasúti infrastruktúrába való beruházás mellett eh, ki fog majd állni. Egyes régiók mellett is kiállt, a régiók infrastruktúrája, a Kárpátok infrastruktúrájának fejlesztése mellett, és szerintem ez nagyon jót tenne a Green Dealnek, hiszen ez egy nagyon fontos térség, hét tagállam is ide tartozik, illetve hét tagállamnak, eh, hét tagállam található ebben a régióban. Nos, szerintem ez mindenképpen jót tenne. Pontosan mire, miről lenne itt szó? Például abban lehetne fej, segíteni ez, ezen régió fejlődésében, hogy a határon átnyúló infrastruktúrát fejlesztjük. Ez kapcsolódik a klímához, a kárpáti régió növény- és állatvilágához. Az ön hazája, az én hazám és tíz másik ország. A három európai tenger környékén terül el, Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon fontos projekt lenne a jövő szempontjából. Köszönöm, Papadimilis úr. Han, please use your headphones. Kérem, vegyék fel a fejhallgatójukat, mert görögül fog beszélni. Ön korábban is volt már biztos, most viszont új tárcát kapott ön lett a költségvetési biztos. Először is azt szeretném mondani, hogy ön nem csak tisztességes társ, hanem ön szabja meg az elkövetkezendő öt év költségvetési célkitűzéseinek egy részét. Tehát van egy listája arról, hogy öt év során, akkor elkövetkezendő öt év során mit szeretne elérni. Nyilván ebben képviseli a bizottság elnökének a kívánságait is. Önök annak idején az európai polgároknak számos dolgot megígértek, a parlament pedig megerősítette és elfogadta von der Leyen asszonyt a posztján. Nos, a költségvetési javaslat értelmében 5%-kal kevesebbet javasolnak, mint a mostani költségvetés. Ne felejtjük el, hogy még az Egyesült Királyság kilépésével is számolni kell. Hogyan lehet azt megoldani, hogy több dolgot csináljunk kevesebb pénzből? Hát a kárnai mennyegzőn Jézus meg tudott oldani bizonyos dolgokat, de körülbelül ilyen nagyságrendű dologra lenne szükség. A zöld a Green New Deal-t hogyan fogják végrehajtani, vagy a, azokat a szakpolitikai javaslatokat, amelyekről beszéltek, vagy a kohéziós politikát, a közös mezőgazdasági politikát hogyan fogják megmenteni. Egy szelső baloldali képviselő egyszer elmondta, hogy mindez nem számít, ezt félre lehet tenni. Vagy azt fogja tenni, amit a parlament kér majd öntől és konkrét, for, konkrét javaslatokkal mikor fog majd előállni az új forrásokról? Mikor kezdődik el egyáltalán ez az új korszak? Aztán az, a méltányos átállást, alkalmazkodást támogató alapban elvileg 7 milliárd eurónak kéne lennie. Önök azt állították, hogy ez friss pénz lesz, de honnan, fog ez elő, ezt honnan fogják előteremteni? Attól tartok, hogy a kohéziós alapból akarják ezt majd támogatni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A koordinátorok kérdéseit hallgattuk meg. Mielőtt tovább lépnénk, körülnék annak, hogyha Hán úr tudna ezekre a felvetésekre, kérdésekre reagálni, és aztán folytatjuk a többi képviselővel. Parancsoljon Hán úr. Well, uh... Nos. a Green Deal-ről, a, az átállási, méltányos átállási alapról hallottam kérdéseket, és azt gondolom, hogy bizonyos dolgokat itt világosabban kéne fölvázolni. A méltányos átállási alapnak három pillére van. És most próbálom nagyon egyszerűen elmondani. Egyes pillér, ez az méltányos átállási alap, vagy alkalmazkodási alap, ez ebből hitelekhez lehet hozzájutni. A második pillér az InvestEU. Itt garanciákat tudunk adni az európai, az európai költségvetésből. És ez a kettes pillér, ez a, ennek a kettesnek a pillérnek az a cél, hogy olyan projekteket támogasson, ami bank, amihez támogatás kell, és a harmadik pillérben jön be a Beruházási Bank, illetve az Európai Unió. A Juncker alap köszönít vissza. Itt olyan projekteket finanszírozunk, amely egyébként nem kapna a banki kölcsön. Tehát így lehet leginkább megkülönböztetni ennek a mechanizmusnak a három pillérjét. A mechanizmuson belül, hogyha az EU-s pénzekről van szó, akkor az, az igazi friss pénz az 7,5 milliárd euró. A finn elnökség az legutóbbi javaslatában elismerte azt, hogy plusz friss pénzekre van szükség. Még nem nevezték meg, hogy ez pontosan mennyi, de ezt már elismerték. Ezt szoktuk mi promemorának hívni. Lényeg az, hogy itt előbb-utóbb majd meg lesz ez az összeg, mennyi plusz friss pénzre van még szükség. Hogy a strukturális alapból mennyit veszünk el, lehet, hogy, az, lehet, hogy, lehet, lehet, hogy az eleinte voltak kommunikációs hibáink, de hogyha fordítva nézzük a dolgot, akkor minden tagállam esetében tudjuk, hogy a strukturális alapból mennyiben részesülnek, illetve a szociális alapból. Az egy tagállamra jutó összeg is fontos, meg az is, hogy definiáljuk, hogy melyek azok a régiók, amelyek jogosultak a méltányos átállás vagy alkalmazkodási alapra, és azt is meg kell nézni, hogy a szindioxid kibocsátás hol magasabb, mint az európai átlag. Mindezt a NAC 3 alapján, de természetesen úgy fogjuk ezt megnézni, hogy a tagállamokkal együttműködünk. Tehát a NAC 3 szintre kell eljutni, a régiók elemzésekor. Minden egyes tagállam felhasználhatja a strukturális alapot, és aztán ezt kiegészíteti azzal, amit, ami az adott tagállamra jut a méltányos átállási vagy alkalmazkodási alapból. Ez azt jelenti, hogy a tagállam ezáltal kétféle alaphoz is ugye hozzájuthat. Ez azt jelenti, hogy a strukturális alapot megdobjuk, tehát valójában itt többről van szó, nem kevesebbről. A második dolog, az egész folyamatot közös kezelésben végezzük, közös irányítás alatt. A tagállamok és a regionális és a regionális szervek együttesen a bizottsági szakértőkkel együtt döntik el azt, hogy hogyan lehet olyan beruházásokat tenni, amelyek valóban csökkentik a széndiokszid kibocsátást. Két területen lépünk fel. Egyrészt a szén vagy lignittel, szénnel vagy lignittel működő erőművek, és az elképzelés az, hogy vagy megváltoztatjuk a energiatermelés forrását, avagy a technológiát javíthatjuk, hogy az elavult ipari megoldásokat fel tudják váltani modernebb megoldások, és természetesen a tagállamok maguk döntenek arról, hogy milyen alapokhoz folyamodnak, a szociális alaphoz például, vagy a regionális fejlesztési alaphoz. A szociális alap például az átképzésre kiváló, hogyha a munkavállalónak át kell képeznie magát, a regionális fejlesztési alap pedig sokkal inkább a dologbeli kiadásokra vonatkozni. Ez az egyes pillér tehát, itt lesz majd plusz friss pénz. Részletekben nem bocsátkoznék, de a kettes és a hármas pillér részleteiről szívesen elbeszélgetek egy másik alkalommal önökkel. Ami a finanszírozást illeti, itt különböző becslések vannak például milyen sokszorozó hatása lesz átlagosan ennek. Nem mindegy, hogy az A országról vagy B országról van szó, de az biztos, hogy tapasztalatra kell támaszkodnunk. Az elmúlt évek során a Juncker alappal elég komoly tapasztalatra tettünk szért, tettünk szert a sokszorosító hatás alapján, de ez is függ az országról, országtól. Itt nagyon komoly becslésekről, számításokról van szó, és eléggé konzervatívan állunk ehhez. Ez azt jelenti, és itt sem szeretnék túlságosan részletekbe bocsátkozni, mert megint arról van szó, hogy megint attól függ minden, hogy melyik tagállamról van szó, vagy pontosan milyen felállásról. Tehát a méltányos átállási alapnak 100-120 milliárdot tud majd létrehozni a 7 év alatt. Ez lenne tehát a csomag. A mechanizmus a Green Deal része, a Green Deal beruházási tervének a része, és a Green Deal beruházási terve azt gondolom, hogy egy kis, hogy ezzel kapcsolatban egy kis zavar alakult ki, mert itt egy, milliárd, egy trilliárdról van szó három évre, Ez egy trillióval kapcsolatban hadd mondják el valamit. Mi kiszámítottuk azt, hogy az európai költségvetésből mennyit lehet erre szánni az MFF-en belül a következő hétenben. Ez egy bizottsági javaslat. A folyamat elején vagyunk, még mindig folynak a tárgyalások, úgyhogy ezek előzetes adatok. Először is az a kérdés, hogy az egy trilliós összeghez hogyan jutottunk el. Amiről most beszélni fogok, az egy 7 éves időszakra vonatkozik. 7 év alatt 750 milliárd nyi befektetést szeretnénk generálni a Green Deal alapján. Ez azt jelenti, hogy 350 milliárdot adnak közvetlenül az Európai Uniós költségvetés, ennyit fordítanánk a klímaváltozásra. A teljes költségvetés 1280, ennek a negyedéről van szó, ez a 350 milliárd. Aztán vannak környezeti kiadások, környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások, ez 40 milliárd, aztán társfinanszírozásban ez körülbelül 200 milliárd, és milliárdokról van szó, hogyha más mondok, akkor is erre gondoljanak. Tehát megint egy óvatosan számolva 100 milliárd lenne ez az összeg és az ETS pedig körülbelül 80 milliárd. Összességében mindez 750 milliárd lenne. 7 évre. Politikai üzenetként nagyon fontos az, hogy következő évekre, tehát hogyha 10 évben kalkulálunk, akkor extrapolálni kell az első 7 év alapján, feltételezvén azt, hogy A klímaváltozással kapcsolatos szakpolitika folytatódni fog, akkor is, amikor már egy új pénzügyi tervezési időszakban leszünk. Ez szintén egy óvatos feltételezés, és így jutunk az egy trilliós összeghez tíz év leforgása alatt. Remélem most világosan fogalmaztam. Ez lenne tehát az EU-s hozzájárulás. Két trillióról is volt már szó, plusz két trillióról. Vannak nagy lelkű emberek, de azért nem teljesen elképzelhetetlen ez, mert nagyon sok megkeresést kaptunk, a taxonomiával kapcsolatos javaslatunkra vonatkozóan nagyon sok befektető, befektetési alap pontosan szeretné tudni, hogy milyen beruházásokat fogadunk el, vagy melyik számít majd környezetvédőnek, vagy a klímapolitikához alkalmasnak. A beruházási befektetési alapoknak egyre fontosabb az, hogy milyen típusú befektetéseket tesznek, mert a magánbefektetők vagy a nyugdíjalapok egyre több feltételt kell, hogy teljesítsenek, tehát csak bizonyos területekre fektethetnek be. Komoly elvárásaink vannak, de ezek igazolhatóak, tehát komolyan számíthatunk arra, hogy a magánszféra plusz beruházásokkal fog hozzájárulni ehhez az egész folyamathoz. Ez lenne tehát a Green Deal beruházási mechanizmusa vagy terve. Így tevődne ez össze. Még egy utolsó gondolat. A számítások szerint az éves beruházás annak érdekében, hogy elérjük a széndiokszid semlegességet 260 milliárd, de nyilván nem csak az EU-s költségvetésből kell, hogy származzon. Az Európai Unió finanszírozása csak az alapja valaminek, tehát ez csak vonzani fogja majd az egyéb beruházásokat. Mi vagyunk az úttörők, mi kezdjük el ezt az egész folyamatot, de mi magunk egyedül nyilván ezt nem tudjuk finanszírozni. Ezért van szükség arra, hogy a magánszférát is bevonjuk ebbe a folyamatba. Mi a saját forrásokat illeti, bizonyos képviselők rákérdeztek erre, mi a műanyag hulladékot illetét alapvetően sokan megegyeztek már valamiben, nem, még nem mindenki, tehát még nem egyhangú az álláspont, de már elég messzire jutottunk. Aztán az LTS, e kibocsátás kereskedelmi oldalról is. Sok minden attól függ, hogy a tengeri és a légi forgalmi ágazatra ezt kiterjesztjük-e. -e? Vagy plusz adókat terhelünk-e például a rövid távú légi utakra. ezzel esetleg az embereket rávehetjük arra, hogy ne repülővel, hanem vonattal utazzanak majd, de itt még nincs konkrét javaslat, de hogyha az MFF-el kapcsolatban megszületik a politikai megállapodás és egyetértés, akkor lesz egy jogi elkötelezettségünk arról, hogy a következő MFF-ben már meglegyenek a saját források. Lehet, hogy pontosan nem fogjuk majd tudni meghatározni, hogy milyen saját erőforrásokról van szó. Egyesek esetében talán igen, mások esetében nem. De a közös célja az Európai Bizottságnak és a parlamentnek az lenne, hogy a végső jogi szövegben ez benne legyen, és joggal kritizálták ennek a hiányát, tehát a saját erőforrások vonatkozóan szükség van egy kötelező érvényű jogi szövegre. Briefly on... Kérdeztek röviden arról, hogy mik a mi vörös vonalaink. Hát, hogy én látom, ezek mozgásban vannak, abban a tekintetben, hogyha nincs elég pénz, akkor nem tudunk finanszírozni dolgokat. Ezt világosan el kell tudni mondani mindenkinek. Ha nincs pénz, nem tudjuk finanszírozni a politikát, és lehet, hogy van egy van a dolognak egy, egy olyan alapvonal, ahol már nincs értelme a szakpolitikának, mert az allokáció nem elégséges. Ingyen ebéd nincs. A tagállamok, különösen azok, amelyek új szakpolitikai területeket szeretnének bevezetni, de nem akarnak többet fizetni, hát nekik el kell tudni magyarázni, hogy erre nincs mód. Tehát nem lehet pénz nélkül rendelni dolgokat. Nem riadok vissza attól, hogy elmondjam. Nem kódusként utazgatok én a tagállamok fővárosaiba, hanem elmondom, ez a kalkuláció, mindenki meg tudja nézni, mindenkinek szívesen megmutatom, az elszámolásunkat, de az világos, ha nincs pénz, nem lehet épületfelújításokra, meg vasútbővítésre, meg ilyesmire költeni. Itt valakinek dönteni kell. Nevetséges, hogy az elmúlt év első felében döntöttünk arról, hogy a Frontexet tízezer emberrel kibővítjük, én nem a döntést kérdőjelezem meg, volt egy döntés erről, jó, aztán 60 nappal később az erre vonatkozó költségvetést 30%-kal csökkentik. Hát önmagában ellenmondás ez. Nem lehet tíz embert abból a pénzből felvenni, amit a finn elnökség javasolt. De ez elég, hát legyen, de elég de nem, nem csak úgy működik, ha az az összegrendelkezés, amit mi javasoltunk. Ezért gondolom olyan fontosnak, hogy legyen vita, arra alapozva, mire van szükség, mit kell tenni, és akkor lehet számolni. Ezt meg is tettük. Most már a politikai döntéshozókon áll a sor, hogy döntsenek. De azt mondani, hogy mi csak egy százalékot adunk, és akkor itt alkudozunk, hogy mit kapunk ezért az 1%-ért, hát ez nem a jó módszertan. Köszönöm. Ez nagyon világos, szerintem mindenki nevében mondhatom a kalkulációkra. Ról beszélve, amikre utalt, hogy szívesen látnánk mi is ezeket. Együtt számolnánk akkor a számolni valókat. Tizen jelentkeztek szóra, 12 szót. Mindenki másfél percet kap, már hogyha akar választ kapni Hán úrtól. Olbricht úr. Én szeretnék lemondani a hozzászólásom, mert József Fernández már megkérdezte azt, amit én akartam. Köszönjük, akkor Márkez asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én nem leszek annyira gyors, mint a kollégám. Igaz, hogy a koordinátorunk már feltette a kérdést, de van még egy kérdésem. Nem tudom, hogy akkor használtok-e három percet, de mindegy. Szeretném először is kiemelni azt, hogy egyértelmű, hogy egyetértünk abban, hogy a parlament, a tanács és a bizottság már felismerte, hogy a prioritásokban egyetért. Itt arról van szó, hogy mekkora lesz ez a költségvetés, és ahhoz, hogy ezt meghatározzuk, tudjuk, hogy új forrásokat kell keresni, a jelenlegiek nem elégségesek, realistának kell lennünk, még akkor is, hogyha jól ismerjük a saját javaslatainkat. Ön helyesen mondta, hogy a bizottság eldöntötte a saját források kérdését. Én azt szeretném tudni, hogy a jogalkotási javaslatok milyenek, ismerjük a korlátokat, de szeretném, hogyha kapnánk egy reakciót erre öntől. A második kérdésem témája az, hogy a bizottság 2018-ban benyújtotta a többéves pénzügyi keretre vonalkozó javaslatot. Múlt héten egy újabb javaslat találtak elő, ez azt jelenti, hogy az igazságos átmenet mechanizmus is bekerült ebbe. A kérdésem az lenne, hogy a bizottság hogyan értelmezi ezt a pillanatot. Az én kérdésem az, hogy a bizottság úgy gondolja-e, hogy egy több éves pénzügyi keret van, és hogy ez a 2018-as javaslat lesz-e kiegészítve az igazságos átmenetmechanizmussal. A harmadik pontom az, hogy február 1-én Portugálban a portugál miniszterelnök javaslatára a kohézió barátai össze fognak ülni. Tudom, hogy a bizottságot meghívták erre az ülésre, de a kérdésem a következő lenne. Ön mennyire tartja fontosnak a kohéziós politikát? Ön már volt a kohézióért felelős biztos. Az én kérdésem egyrésztről ez lenne, másrésztről pedig az, hogy legalábbis a két legutóbbi éves pénzügyi keretben a kohéziós politika nagyon nagy mértékben hozzájárult a klímához és a digitális világhoz. Az lenne a kérdésem, hogy ezeket a megközelítéseket önök elfogadják-e, illetve hogy a jövőben hogyan gondolja a bizottság mérni a klímaügyi kiadásokat, figyelembe véve az egyes politikák mainstreamingében szereplő klímaügyi elemeket. Köszönöm. Köszönjük szépen, Lewandowski úr! Köszönöm. Nagyon jó, hogy egy ilyen tapasztalt biztosunk van. Ez a második pénzügyi keret a Lisszaboni szerződés keretein belül, tehát már kipróbáltuk ezt a megközelítést. Egyértelmű, hogy a parlament részéről nézve a szabályok nagyon jók az éves eljárásokra vonatkozóan, de nem annyira a több éves pénzügyi keretek esetében. Legutóbb a Herman Van Rompuy egy kormányközi megállapodást írt alá már február 8-án. Néhány hónapba tellett a parlament számára az, hogy szavazzon. Novemberben sikerült ezt megszavazni. Ez azt jelentette, hogy 2013-tól 15-ig elveszett ez az időszak a projektek szempontjából. Ön szerint mi lenne egy realista napi rend, a Brexit úgy gondolom, hogy már nem okoz különösebb gondokat, sokkal inkább a zöld megállapodás és az új többéves pénzügyi keret lenne az. Ami pedig a 7 és feles számot illeti, Valóban megegyezett a nettó befizetőkkel arról, hogy 7,5 milliárd eurót kell pluszban adniuk, ideértve azokat is, akik a legkeményebb játékosok szoktak lenni ezen a területen. Ez 7,5 milliárd annak a tetejébe, ami az eredeti bizottsági javaslatban szerepelt, de ami gyakorlatilag már nem létezik. Ez ugyanakkor meghaladja a finn elnökség javaslatát is, ami jelenleg előttünk van. Bármi történik tehát, 2021-et mindenképpen elvesztjük az új projektek szempontjából. Az én kérdésem az, hogy ön mit gondol, mi lenne egy realista forgatókönyv? Köszönjük szépen, Körner úr! Köszönöm, elnök úr, rövidre fogom, mert sokan beszéltek már arról, amit én mondtam volna. Hán úr, köszönöm, hogy eljött. Én nem azzal kezdem, hogy ő majd a Nobel-díjat ki nem megnyerje, vagy Jézus Krisztus sem akarom az ő, hasonlítani az ő teendőit az önéhez, talán egyszerűbbé tehetnénk a munkáját, hogyha a jogállamiság mechanizmusát tennénk előtérbe. Központi fontosságú a jogállamiság az Európai Unióban, ám azt is gondolom, hogy lehetőség lehet a, a, arra, hogy, ez, hogy, hogy a bizottság, az Európai Parlament oldalára álljon ott, ahol a nettó befizetők állnak, és, és a másik oldalról is egy kicsit jobban tudjunk együttműködni, és a jogállamiság a mechanizmus azért is nagyon fontos, hogy az elfogadottságát a tagállami állampolgároknál erősítse az Európai Uniós befizetéseknek, mert az adófizető joggal várja, hogy a pénzek megfelelő szabályok szerint kerülnek kiadásra. Ezért kérdezem, milyen konkrét lépéseket tesz, hogy ezt a témát tovább vigye, mert csak most van alkalom eh, a több éves pénzügyi keretet a az mechanizmusához kapcsolni. Egyszeri alkalom ez. Köszönjük, Muraszan úr. Néhány gyors kérdésem lenne. Természetesen az európai zöld megállapodás és a többéves pénzügyi keret nagyon fontos a bizottság számára, és mind a kettő az önhatásköre, tehát nagyon sok munkája lesz önnek a következő hónapokban. Először, ami az igazságos átmenetmechanizmust illeti, egyértelmű, hogy pontosítanunk kell ennek a finanszírozását méghozzá minél hamarabb, hogy biztosítsuk eh, a zöld megállapodás sikerét, illetve a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokét. Az első kérdésem az lenne, az igazságos átmenettel kapcsolatban, és annak az első pilléréről, hogy milyen típusú intézkedéseket terveznek finanszírozni annak érdekében, hogy egy fenntartható gazdasági hatást tudjunk kifejteni, tehát ne csak egy rövid távú hatása legyen mindennek. A második eh, kérdésem a mechanizmus második és harmadik pillérére vonatkozik. A bizottság milyen lépéseket tervez arra, hogy különösen azok az országok, amelyeknek leginkább szükségük van a finanszírozásra, és amelyek a legkevésbé fejlettek az Unióban a pénzügyi piacok szempontjából, tehát hogyan biztosítjuk azt, hogy ezek az országok is hozzáférjenek a finanszírozáshoz? Aztán ami a több éves pénzügyi keretet illeti, és elnök úr, most nem nulláról kezdődött a számláló, tehát még nem tartok két és fél percnél. Tehát gyorsan a több éves pénzügyi keretről. Kérem, biztos úr, mondja meg a tanácsnak azt, hogy a több éves pénzügyi keret automatikus elfogadását ne vegyék készpénznek a parlament részéről. Ők azt gondolják, hogy a parlament csak igent és igent mondhat, de ez téves feltételezés a tanács részéről. Tehát kérem, hogy álljon mellénk, magyarázza el a mi filozófiánkat, ahogy ezt, ezt José Manuel Fernández is mondta korábban, mondja ezt el a tanácsnak. Ön azt mondta, hogy a következő, az előző pénzügyi keretben nagyon sokat tudtunk tenni, de rugalmasságra és több forrásra van szükség. Az előző pénzügyi keretben, amikor elkezdtünk migrációs projekteket finanszírozni, a hármas fejezetben semmi nem maradt. Tehát amikor rájöttünk, hogy itt több pénzre van szükség, akkor minden évben el kell mondanunk a projektek gazdáinak, hogy a migráció finanszírozása után, 2015-16 után semmi nem maradt. És az utolsó hozzászólásom az éves költségvetés szól. Kérem, vegye a parlament ajánlásait komolyan, az év végén a költségvetést el fogjuk fogadni, és a folyamatban a tanácsnak minél hamarabb be kell állnia a költségvetés mögé. A bürokratikus iránymutatások nagyon szépen hangzanak ugyan, de amikor tárgyalnunk kell, akkor szóban ugyan a növekedés mellett vannak, de aztán csökkentik a kutatásra és az innovációra fordított összegeket. Tehát kérem szóljon a tanácsnak, hogy kövessék az iránymutatásokat, tegyék ezt meg politikai szemmel, és kezdjék el az év második felében korán a költségvetési tárgyalásokat. Ne halogassák ezt, mert ezzel az önmunkáját is megnehezítik. Köszönöm szépen. Köszönjük, Buszalager úr. Ähm, grüß Gott, Herr Herrn. Ich habe äh, zwei Themenbereiche, die... Két területet szeretnék érinteni. Az egyik a perspektívikus kérdés, mit tehetünk, hogy kihívjunk abból a padhelyzetből, amelyekbe bizonyos tanácsbeli és parlamenti javaslatok tettek bennünket, és végén észszerűtlen megszorításokat adtak belőle az MFF folyamatában. Meg tudnak egyezni, és mit tehetünk annak érdekében, hogy nagyobb saját felelősséget vállalja mindenki. A másik kérdés a folyamatokat lehet javítani. Egyetértek körnerül, hogy nem kell Nobel-díjat adni, vagy nem kell Jézusnak lenni ahhoz, hogy sikerre vigyük a dolgot. Egyszerűbb megoldások is vannak. A kollégám Andrézen úr tett fel egy kérdést. A climate mainstreaming kérdésében, ami most a költségvetésben amit most rosszul adnak ki, azt kell megszorítani. A karácsony előtt jártam a görög, a görög szigeteken, a Libe szakbizottsággal. Gondoskodna arról, hogy nagyobb átláthatóság uralkodjon afelől, hogy jelenleg a migráció menekültpolitikában, határőrizetben milyen kiadások érvényesülnek, mert 6 vagy 7 különféle edényből jönnek-mennek a pénzek, politikai, külpolitikai migráció, a határőrizeti költségvetések adják össze ezeket a pénzeket. Nagyon tudjuk a parlamenti felegyeleti munkánkat ellátni egy ilyen bonyolult költségvetési struktúra esetén. Kérem, hogy dolgozzon ennek egyszerűsítésén. Thank you, Madame Giesa. Köszönjük. Giesa asszony. Ja. Danke, Herr Kommissar, dass Sie heute hier sind. Sehr schön. Köszönöm, biztos úr, én a gender budgeting költségvetés elődő vagyok, és a szakbizottságomban, és a ház egészében foglalkoztat a kérdés. A megválasztása előtt volt egy olyan frusztráló élményem, és persze nem az ön hibája, hogy a költségvetési kérdésekben a, a felelőshez fordult, és azt mondták, nem, nem, mi nem vagyunk felelősek, mert a DJ Just a felelős. A DJ Just nem, meg azt mondták, nem, nem, mi a diszkriminációval foglalkozunk, de a költségvetés a bizottság a felelős. Hát ez egy szegénységi bizonyítvány a bizottság részéről, mert senki sem gazdája ennek a szakpolitikának úgy tűnik. Ebből adik egy nagyon egyszerű kérdés és követelés, nem kell ehhez Jézus Krisztusnak lenni, hogy ezt teljesítse. Tehát tudna rövid időn belül, hogy a DJ Budge, a Gender Budgetingre megfelelő személyzetet, képzett személyzetet kapjon, és gondoskodnia kell afelől, hogy ezek az emberek eljöjjenek a szakbizottság elé, és beszámoljanak a munkatevőkről, meg arról, mit végeztek el belőle. Ma. Köszönjük, Árman asszony. Az unió pénzügyi érdekeinek védelme természetesen nagyon fontos a mi bizottságunk számára. Az Európai Ügyészséget ezért hoztuk létre, és ezért választottuk a főügyészt is. Kövesi asszony vezetése alatt a korrupció ellenes osztály két milliárd euró értékben foglalt le forrásokat 4000 euró értékben évente. Az Európai Ügyészségbe való befektetés pozitív hatása volt az európai költségvetésre. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az előző évben 2020-ra és 21 re elfogadott költségvetés, illetve a több éves pénzügyi keret is alábecsli az Európai Ügyészségre szánt összeget. Novembertől 10 nap alatt kell eh, rengeteg ügyet elbírálni, hogyha ez nem történik meg, akkor ezek az összegek elvesznek. Tehát 2000 eset van, és nagyon rövid idő, tíz nap áll csak rendelkezésre arra, hogy ezeknek a megítélését, vizsgálatát elkezdjék. A biztos urat arra kérném, hogy nézze meg a valós szükségleteket, és győződjön meg arról, hogy megvan a megfelelő költségvetés arra, hogy ez az ügynökség működni tudjon. Köszönjük, Keller asszony! Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr! Szeretnék egy nagyon konkrét dologra kitérni. A határokon lévő széndiokszid inkluziós programra. Ez kiegészítő forrásokat von be, de önmagában is megvannak az erényei. A határokon van egy árkülönbség, a környezetvédelmi korlátozások értéke ez, amelyeket az Európai Unióban alkalmazunk. A legutóbbi években a széndiokszid szivárgás történik meg, tehát a kibocsátók átmozognak az Európai Unió területére. Ez egy nehéz téma, szeretném tudni, hogy ön hogyan dolgozik ezen. Itt inkább konszenzusra lenne szükség, hiszen azt hiszem, hogy az alapelvet illetően sikerült előre jutni, de a megvalósításban szükség lenne a megfelelő munkamódszerre, és biztos úr, ki kéne szélesíteni a költségvetési korlátokat, amelyet ön is kifejtett már egyébként. Köszönjük, Stefan. Köszönöm, biztos úr. Azt gondolom, hogy nincsenek kis és nagy szakpolitikai területek. Én kicsit, de fontos politikai területekről szeretnék beszélni. És az egyik az Unió polgári védelmi mechanizmusa, amely most kezdett el 380 millióról növekedni a több éves pénzügyi keret alatt 1,4 millió euróra nőne. Ez egy csodálatos dolog. Én ezt nagyra értékelem, de azt is látom, hogy ezt a mechanizmust támadják a tagállamok. Még akkor is, hogyha ezt a költségvetést benyújtották, a közbeszerzést még nem indították el. Láthattuk, hogy 2018-19-ben jelentős pénzösszegeket szántak arra, hogy repülőket, helikoptereket vásároljanak, hogy gyógyszereket halmozzanak fel, és aztán ezt nem használták fel, tehát ez egyszerűen csak ott maradt. Szeretném, hogyha a következő pénzügyi gyakorlatban felhasználnák ezeket az összegeket. Mert nem kell még egy Ausztrália nálunk is. Ausztrália az egy olyan katasztrófát jelent, hogy például Ausztria mérete lenne ez, tehát hogy a 10 millió hektár az pont az én hazámnak a területe. Sem a tagállamok, sem pedig uniós szinten nem készülnek fel az olyan esetekre, mint ami most is például 440 áldozatot követelt. Tehát a polgári védelmi mechanizmus esetében ki kell állni azok mellett az összegek mellett, amelyeket már megítéltek neki, és a bizottságnak korábban, akárcsak, hogy a parlament is teszi, meg kell, hogy valósítsa a felhatalmazását, és meg kell vásárolni az eszközöket, mind helikopterek, repülők, mind pedig gyógyszerek tekintetében. Köszönjük! Mielőtt visszaadnám a szót Hán úrnak, szeretnék én is hozzátenni valamit. Nem beszúrás ez igazából, hiszen a kérdést már feltette az első körben is valaki. Azt hiszem fontos, hogy erre választ kapjunk, mert itt Hán úr arról beszélt, hogy az Invest EU költségvetését újra osztják tehát az InvestEU pénzeit tagállamonként osztják szét, ami nagyon furcsának hangzott nekem, illetve valószínűleg mások is furcsának találták ezt. Mert amennyire én emlékszem erre, az InvestEU az piaci alapon működik, tehát hogyan működik ez valójában? Azt gondolom, ez nagyon érdekes, amikor átállunk az egyik módszerről a másikra. Milyen indokolás, indoklása van ennek? Tudna erre konkrétabb választ adni? Köszönöm szépen, parancsoljon. Thank you, maybe I start immediately with the, with the... Köszönöm, talán legutóbbi kérdéssel kezdem. Az egyes pillérbeli allokációkkal és a kettes hármas pillérben pedig hát van némi bonyodalom. De, és ezt elfelejtettem az első hozzászólásomban kiemelni, hogy Mit teszünk? a régiókat megsegítendő, melyek erősen melyek nagy hatása vannak a CO2 kibocsátások. Nos, azt, hogy segítjük őket a megfelelő projektek létrehozásában. Nincs itt máshol szó, itt olyan régiókról, melyek az ilyen pénzügyi támogatások számára hozzáférhetőek, tehát itt van bizonyos verseny a régiók között, és ez jó is van így, de annak érdekében, hogy hát nem mondom, hogy nehogy megismételjük, hát nem is a hibákat mondjuk, de mondjuk hát a tapasztalatokat mondjuk, amelyeket a Juncker alappal szereztünk, létre kell hozzunk olyan struktúrákat, még segítik a régiókat és az irányító hatóságokat abban, hogy életképes projekteket hoznak létre, amelyek aztán finanszírozhatóak, hiszen végső soron, legalábbis a 2-es, 3 pillérben van bizonyos verseny, de hát ezt nem is kell nagyon csillapítani, hanem inkább az a cél, hogy a kevésbé tapasztaltak, hát utódják érni a tapasztaltabbakat, és legyenek áldozatai a dolognak. Az igazságos átalakulási alapban bármit is tárgyalunk, meg ez a 7,5 az plusz pénz, friss pénz. Ebben legyünk világosak. Mindig a saját javaslatokról beszélek. Ilyen is tudod. Köszönöm Semmiselt, hogy magához ragadta ezt a témát. Elkötelezetten utazgat le föl Februárban lesz ülés ehhez a kapcsolatban. Tehát világos, hogy a, a tanács részéről is gyorsítani kell. A legutóbb is emlékszem, a végső döntés december 13-án született meg, és január 1-én indult a végrehajtás. Tehát nincs ok arra, hogy időt vesztegessünk. A jogállamiság mechanizmust minden tárgyalásunkban téma, ezzel foglalkozunk. Itt hátszelet kapunk úgymond nettó befizető államoktól. Egyes tagállamok nagyon támogatják ezt a mechanizmust, mások kevésbé, kevésbé mások a, szeretnének a kohéziós alapból többet kapni. Azok, ez egy klisé ugyan, hogy akik több kohéziós alapot pénzt kapnak, általában azok lennének, amelyek a legtöbb kockázatot látják a jogállamisági mechanizmusban. Ez eh, épp beszélt a bizottság tavaly júniusban, úgy döntött, hogy, hogy ebben az évben egy jogállamisági pontozó tábla készül, mert minden tagállammal egyenlő elbánás alapján méri az esetleges hiányosságokat, és mindegyiknek van tudása, meg tapasztalata arról, hogy vannak a saját tagállamainkban is problémák, úgyhogy nem igazságos és méltányos. Csak egyesekre mutogatni, az unió szerte kell ezt mérni, hogy nem mondta senki, hogy külön elbánást élveznek egyes országok. Nem, egyelő elbánás mindenkivel szemben a cél. Ami a migrációs költségeket illeti. az egyes címsorokon szétszor osztva. A mostani időszakban, mikor először szembesülünk ezzel, egy új címsort vezettünk be, ahol a migrációs témákra külön költségvetést lehet félretenni, hogy jobban átlátható legyen, jobban ellenőrizhető és a parlament is jobban tudja követni az ebbeli fejleményeket. A gender budgeting ügyében a kezdeményezés indul majd a DG budget részéről, tehát nincs további kibúvó. Előbb, mint utóbb konkrét javaslat születik majd, és a DG-beli szakértők rendelkezésre állnak majd, hogy a témában tájékoztást adjanak. A climate mainstreaming kérdésében, hát pont ez a terület, ahol az egyes szakfőigazgatóságok kell, hogy tanuljanak, is megszigorúak legyenek, hogy mi az, ami klímareleváns, és mi az, ami nem. Hogy pontosabb képet tudjunk nyerni mert ma a költségvetésünk majdnem 50%-át ezt területen adjuk ki, tehát hogyha az a célunk, hogy a költség a kap 40%-a klíma releváns legyen, meg a kohéziós alap 30%-a, hát akkor pontosan kell tudni, hogy mit lehet ezt elszámolni, és mit nem. Itt tehát szigorúságra van szükség a tagállamokkal szemben, de itt várunk hozzájárulást a számbevőszék részéről is. A teljesítményauditok révén tudják megragadni, hol vannak gyenge pontok, és mit, abban annak az elszámolása mit lehet klímarelevánsnak, és mit nem elszámolni. Keller asszony. a széndiokszid adóról beszélt, nevezük te sokféleképpen. Egyik, ez egyik javaslat nem hangzik észszerűtlenül, sőt, jól igazolható, jól indokolható. Persze a mi érdekünk is, hogy egy VTO kompatibilis legyen a megoldás. Az ITS lenne egy alternatív, ITS kibővítés lenne egy alternatív útvonal. Ez talán jobban megfelelne a VTO-nak, de végső soron az a lényeg, hogy megfelelő egyenlő versenyszabályok érvényesüljenek, hogy kompenzáljuk ne az legyen a cél, hogy Európából átmenj a termelés olyan országokba, ahol nem figyelnek a CO2 kibocsátásra. Tehát, hogy ezeket a torzító hatásokat ki kell szűrni. Az Európai Ügyészi Hivatal ügyében és biztos asszony most út kezdett utazni, úgymond, ebben az ügyben, vizsgálandó, hogy hogy alakulnak a dolgok, nem minden tagállam fogadja el, mint tudják, az ügyészi hivatal működését. Látni kell, hogy hány ember, milyen emberőforrásokra lesz szükség, új igazgatóra is szükség van. és a házon belül is vita van még arról, hogyan osszuk meg a munkát az OLAF és az Európai Ügyész Hivatal között. Tehát kicsit korai még pontosan megmondani, mire van szükség, meg mire nincs szükség. de mi nem ellenezzük, épp ellenkezőleg. Régóta harcolunk az ügyész hivatal létrejöttéért, de hát megmond, mondottam, megfelelő forrásokra kell tudjon támaszkodni. És van egy mechanizmus Európában, mennek az alapgondolata az volt, és ma is az, hogy a tagállamok bírnak megfelelő eszközökkel, létesményekkel, saját tapasztalataik alapján. Például Hollandiában a víz probléma megoldásával sokat foglalkoznak, nyilván őket ez foglalkoztatja, megelőzik, megelőzik az árvizeket. Nálunk Ausztriában a, leginkább a, a hó lavinákkal foglalkoznak, illetve a, a földrengések megelőzésével. Nyilván mindenki máshogy van felszerelkezve, berendezkedve. A lényeg az, hogy a megfelelő felszereléseket felszerelésekkel rendelkezzenek, de hát ez tagállami szintű dolog. Nem akarjuk ezt uniformizálni Európában. Minden attól függ, hogy egyes tagállamok mire vannak felkészülve, milyen ne- szükségleteik vannak. Én úgy vélem, hogy nem csak a tagállamoknak, hanem akár szomszédos országoknak is föl, föl kell ajánlani, vagy a rendelkezésre bocsátani. Rendelkezésre kell bocsátani ezeket a felszereléseket. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos úr a válaszát, válaszait. Ezáltal a Hán úrral folytatott vita végére értünk. Köszönöm Hán úrnak, hogy ellátogatott ide, és nagyon szívesen látjuk Önt gyakran is, vagy gyakrabban is. Köszönöm. Két perces szünet következik, és utána pedig folytatjuk a napirend értelmében a, az ülést. We continue with our uh, agenda. Folytassuk a munkát. A napirend értelmében a 14. napirendi pont következik, az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenysége 2019-es éves jelentés. Korman úrnak adom át a szót, kérem, hogy röviden mutassa be a jelentés tervezetet röviden. Köszönöm szépen, elnök úr! Rövidre tudom fogni, mert a mai napon leginkább az érdekelne, hogy meghallgassam a kollégák, frakciók véleményét, reakcióit. Volt már egy jelentéstevő, jelentéstevői ülés ebben a témában, és nagy vonalakban bemutattam ezt a jelentést, a jelentéstervezetet. Egyik része a klímáról szól, egyik másik része arról, hogy milyen hiteleket ad az Európai Unió, ez a bank az Európai Unión kívülre, illetve átláthatóság. Nagyon sok képviselő foglalkozott ezzel, tehát KKV-k és innováció helyzete. Az ütemterv alapján megpróbáljuk a bizottságot valamilyen módon követni, a bizottság javaslatát követni. A kérdés az, hogy a beruházási bankból hogyan lesz egy klímabank. Ez lenne ugye az Európai Bizottság elképzelése. A beruházási bank mit mond erre? Igen, szükség van egy klímabankra, de hát kicsit már azért voltunk klímabank előtte is. Ez a jelentés arról szólna, hogy mérleget vonjon, hogy áll ez a bank, illetve az átalakulás hogyan halad. Mennyire klímabank már a beruházási bank? Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolnak a jelentős tervezetről, kíváncsi vagyok az építő, vagy, nem, vagy építő megjegyzésekre, kritikus megjegyzéseikre is. A lényeg az, hogy egy olyan pozitív légkört teremtsünk, amivel minden, amit mindenki el tud fogadni majd. Árnyék jelentős tevő, ki szeretne hozzászólni? Mr. Fernandez. Fernandes úr az első. Köszönöm szépen. Elnök úr, portugálul szeretnék hozzászólni. Az árnyék jelentéstevőnk nevében szeretnék hozzászólni, Angelika nevében. A beruházási bankról szóló jelentéssel kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy hálásak vagyunk Kormán úrnak a jelentésért. Hogyan zöldíthetjük ki a bankot, ez a kérdés. Az árnyékjelentéstevőnk úgy véli, hogy a beruházási banknak meg kell maradnia olyannak, ahogy ezt az alapszerződés kiköti, tehát a belső piac kiegyensúlyozott kiépítéséhez kell hozzájárulnia. A jelentés tervezetben azt olvashatjuk, hogy a foszilis üzemanyagok felhasználását és az ennek való kitettséget csökkenteni kell a közvetítők körében. Én úgy vélem, hogy elképzelhető, hogy több lesz majd a közvetítő, és hogyha több a közvetítő, akkor elképzelhető, hogy ez negatív hatással lesz a KKV-kre, nehezebben férnek majd hozzá a hitelhez a KKV-k. Európa ipara vajon mennyiben tehet a bank zöldítéséért, illetve Európa zöldítéséért. Csak akkor van esélyük arra, hogy pozitív változást éljünk el, hogyha az európai ipar is részét képezi ennek az egész folyamatnak. Innovatív megoldásokra van szükség. A foszilis üzemanyagokat folyamat, folyamatosan és lépésekben lépcsőzetesen kell kivezetni az európai iparból, az, az iparból Európában, és figyelembe kell venni, hogy jelenleg milyen szerződések, megrendelések vannak érvényben a KKV-knak nyújtott, nyújtott pénzügyi támogatásról is írni kell a jelentésben, és úgy gondolom, hogy a következő pénzügyi tervezési időszakban is oda kell figyelni ezekre a KKV-kre. A kockázati tőkének a mennyiségét is növelni kell. Ne feledjük, hogy más a helyzet Európában és az Egyesült Államokban a kockázati tőkével kapcsolatban. A néppárt az Európai Beruházási Banktól azt várjuk, hogy legyen sokkal kezdeményezőbb a különböző környezetvédelmi kérdésekben. A bank az átláthatóság irányába tett bizonyos lépéseket, ezeknek örülünk. A kollégám nevében szóltam hozzá, de az ő nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek is ezért a munkáért. Hány a következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Karman úrnak. Nagyon jó munkát végzett, és azt gondolom, hogy ez kiváló alap a közös munkára. Sok fontos dologról volt szó, például arról, hogy a finanszírozást pont lehet igazságosan elosztani, a KKV-knak mi a szerepe, illetve átadható-e a beruházási bank igazgatósága. Úgy vélem, hogy a bank zöldítése mindenképpen elfogadható mindenki számára, ezzel egyetérthetünk, hiszen ez egy bizottsági javaslat, ami az 50%-os célkitűzést illeti, egyetértek azzal, hogy a beruházási banknak részletesebben kéne beszámolni arról, hogy ezt pontosan hogyan kívánja elérni, illetve hogy a hitelnyújtási politikája hogyan fog jobban megfelelni a párizsi, együtt, a párizsi célkitűzéseknek. Fontos az is, hogy az ipar szerepét tisztázzuk. A klíma az nem az egyetlen eleme a fenntartható átállásnak. Sajnálatos Európában, hogy az egyenlőtlenségek növekednek, nyilvánvalóan a társadalmi hatásokra is oda kell figyelni, és a beruházási bank tevékenységében ennek is tükröződnie kell. Nem csak az investíjúra gondolok, hanem a, és nem csak a méltányos eltállási mechanizmusra, hanem például a képzésre is. Négy konkrét javaslatom lenne ebben a témában. Egy, Tudomásul kell vennünk, hogy a beruházási bank szerepe folytonosan nőtt, és a jövőben is erre számítunk, illetve ezt várjuk. Az eredményekkel kapcsolatban mindig föl kell tenni a kérdést, illetve a felelősségre vonhatóság is nagyon fontos téma. Az összes EU-s szakpolitikának és finanszírozásnak úgy gondolom, hogy konzekvensnek kell lenni, ez mindenképpen segítene a beruházási bankot, illetve a beruházási bankot is be kell vonni ebbe a tevékenységbe. Úgy vélem, hogy plusz hitelnek kell lennie annak a hitelnek, ami a beruházási banktól érkezik. Tehát nem olyan dolgokat kell a banknak finanszírozni, amit egyébként is kapott volna finanszírozást. Fontosnak tartom, hogy az a beruházási bank projektjeinek eredményét, eredményességét jobban tudjuk kvantifikálni, illetve meg kell nézni, hogy pontosan miről szól a külső Európán kívüli hitel, a hitelnyújtási mandátum. Bizonyos dolgokat azt hiszem még alaposabban meg kéne tárgyalni a jelentéstervezetben. Hán úr az imént mondta, hogy a beruházási bank egyik legfontosabb tevékenységi területem a klímaváltozás, de meg kell nézni például a külpolitikai fellépésüket is, illetve azt is meg kell nézni, hogy az eddigi tevékenységének pontosan milyen hatása volt. A vezetést, az, a beruházási bank vezetését azt gondolom, hogy gorcsó alá kéne venni, és az átláthatóságot növelni. Remélem, hogy jó lesz majd az együttműködés a többi jelentéstevővel, illetve jelentéstevővel. Köszönöm. And uh, let me start also uh, thanking for my... Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd kezdjem én is azzal, hogy köszönöm az előadónak a kiváló szövegezési munkát. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alapot ad a jelentésnek. Néhány megfigyelés észrevétel a magam részéről. Az egyik olyan dolog, amit én jobban hangsúlyoznék, az a politika következetessége az Európai Zöld Megállapodásban. A Beruházási Bank egyrésztről segít abban, hogy a zöld megállapodás előtt egy új energiapolitikában segít, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan finanszíroznák ezt a zöld megállapodást. Én például örülnék, hogyha a zöld kötvényeket megvalósítaná a beruházási bank. Nem is beszélve arról, hogy most már egy jó keretünk van arra, hogy mi számít valójában zöld beruházásnak. Másodszor itt van a közlekedési politika. Jó volt hallani arról, hogy a közlekedési politikát gyorsan javítani fogják. De szükség lenne arra, hogy még egy olyannal is előjönnek, ami összhangban van ezzel az öt megállapodással. Harmadszor a körforgásos gazdaság a múlt heti állásfoglalás a parlament részéről szintén felhívott nem csak a körforgásos gazdaság megvalósítására, hanem arra is, hogy ez nem mérgező módon történik. Egy másik kérdés, ami rendkívül fontos és ki kell hangsúlyozni, nem csak a beruházási bank számára, hanem a bizottság és a tagállamok számára is lényeges a éves pénzügyi keret megtárgyalásakor. Gondoskodni kell arról, hogy nem csak a projektek előkészítésében eh, segítesz, hanem eh, a projektek eh, végrehajtásában is. Végül pedig az átláthatóság. Én az Orhuszi Egyezményt nagyra értékelem, nem csak az információhoz való hozzáférés, hanem a nyilvános döntéshozatalban való részvétel és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében is. Azt gondolom, hogy a beruházási bank számára is mindig van még hová fejlődni, és segíteni kellene ebben az erőfeszítésben őket. Köszönjük, Kusz úr! Vielen Dank! Köszönöm szépen! Nem szeretnék eljelentéshez hozzá szólni. Hoyer úrnak feltettem múlt héten néhány kérdést, és viszonylag ö, józan válaszokat adott a határértékeket, illetően amelyek politikai ö, feltételekhez szabottak, és nem feltétlenül tudományos alapokon állnak, nem sok értelme van ezekkel a kérdésekkel foglalkozni itt. Szerintem az egész sztori ez az 50 százalékos volumennel, hogy ennyit finanszírozunk a Green Deal-ből, és azok a tényezők és kritériumok, amelyeket megállapítottak, politikai önkény alapján kerültek megállapodásra. Nagy kérdőjel számomra, nagy kétségem van a felel, hogy az állampolgárok végül is feláldozzák-e majd a pénzüket ezekre. Thank you. Köszönjük. A következő hozzászóló én vagyok. Én is ezt meg fogom most tenni. Először is köszönöm Koman úrnak az elvégzett munkát, ez természetesen egy fontos jelentés, és majdnem magától értetődő, hogy ha a klíma és a klímaváltozás egy fontos cél Európa és az új bizottság számára, akkor természetesen az Európai Beruházási Banknak is meg kell tennie a magáét egy ilyen fontos cél érdekében. Ezzel együtt négy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Először is nagyon fontosnak tartom, hogy bármilyen kinevezést is adunk az Európai Beruházási Banknak, ez megtartja a 3-ás minősítését, illetve hogy bank marad, mert a klímán kívül szerencsére mindig lesznek más elemek is a szakpolitikájában és a tevékenységében, amelyel foglalkoznia kell, például a KKV-k, ahogy ez már korábban is elhangzott, de ezen kívül mások is. A második megjegyzésem az lenne, hogy figyelembe véve, hogy a beruházási bank óhatatlanul is piaci környezetben dolgozik, nem lenne bölcs döntés további klímacélokat és részletes úti terveket adni neki, és rájuk tenni ezt a terhet. Azt gondolom, ez nem működne jól, figyelembe véve, hogy a beruházási bank egy piaci környezetben dolgozik. Harmadszor, és ez általánosabb jellegű, de a klímacélok sürgősségét eh, tekintetbe véve fontos ezt kiemelni. az, hogy ne kelljen a beruházási banknak eh, esetenként eh, beszámolnia a tevékenységéről, inkább agregált szinten végezzük el az értékelésünket. Negyedszer pedig, ez is elhangzott már, de mindenképpen fontos, hogy várjuk a beruházási bank új kölcsönzési, kölcsönzési politikáját a közlekedés területén. Köszönjük, Papadimulis úr! Ah, Köszönöm. Szeretném megköszönni Kambornak a hozzászólását, és következőt hozzátenném. Nagyon jó alap ez a jelentés, amelyet elkészített. Nagyon jó megbeszélési alap és arra is alkalmas szerintem, hogy végső eredményre jussunk vele kapcsolatban. Néhány nappal ezelőtt a parlament nagy többséggel fogadta el az Európai Green Deal-t. Nemrégiben találkoztunk Hoyer úrral, aki a célokról beszélt, arról, hogy az EBB egy klímabanká fog alakulni lassan, és kötelező célokat kell megfogalmaznunk. A következőt tenném ehhez hozzá. Először is üdvözöljük az EBB azon döntését, hogy beruházásait meg szeretné duplázni, 50%-os klímarészesedéssel. Aztán voltak bizonyos megjegyzések, egyes pontokon kéne javítani, vagy erősebb hangsúlyokra van szükség. Először is az EBB a 309 cikknek megfelelően azt a célt kell kövesse, hogy a gazdasági, társadalmi és regionális kohéziót erősítse. És itt több munkára van szükség, mert a különbségek az Európai Unión belül továbbra is fennállnak. Például 2018-ban a helyzet úgy állt, hogy az EBB finanszírozása a ennek csak 6 tagállamba ment, ezen változtatni kell. Aztán erősíteni kell azt a, a finanszírozást, amely a KKV-kat célozza meg, technikai támogatást kell erősíteni a jobban finanszírozva, jobban javítva finanszírozva hozzáférésüket a KKV-knek. Nagyon sok áll-zöld beruházás is történt a múltban, rossz döntések, nem igazi zöld célok valósultak meg a projektekben, ezeket el, ezeket el kell számoltatni utólag is, és el kell kerülni a jövőben ilyen döntéseket. Az EBB és az Európai Parlament között együttműködés pedig javítani kell, ebben a szellemben konstruktív javaslatokat fogunk benyújtani, hogy erősítsük és ne gyengítsük a szöveget. Of the EIB here, Mr. Gabriel, you have the floor. Thank you very much, Chair. Köszönöm. És Korman úrnak is köszönöm, illetve az árnyék előadóknak is, hogy a beruházási bank tevékenységéről kifejtették a véleményüket. Ma annak a konstruktív vitának a következményeként szólalok itt fel, amelyet a mi képviselőnkkel tartottak a múlt héten Strasbourgban. Azt hiszem, hogy nagyon sok fontos pontot megemlítettek, ebből most én kettőre koncentrálnék, ebből az egyik a klímafókusz, a második pedig a bank szerepe, mint az EU külső finanszírozási ága. Ahogy azt önök tudják, a zöld megállapodás teljes messzélességgel támogattuk, és készen állunk a megvalósításban való részvételre. Az új célkitűzéseink már nyilvánosságra kerültek, azt hiszem ezek mindannyiuk számára ismertek. A 2025-ig a fenntartatóság és a klímaügyi témák eh, finanszírozását 50%-ra növeljük, és természetesen a párizsi klímacélok megvalósítását eh, is támogatjuk 2020-ig. Az Európai Beruházási Bank teljesen tisztában van azzal, hogy eh, a párizsi megállapodást be kell tartani, ez pedig jobban fog hatni egyes ágazatokra, mint másokra. Az igazságos átmenet jegyében elvállaltuk, hogy jelentősen növeljük a finanszírozást, illetve támogatást nyújtunk a legkiszolgáltatottabb területeknek és csoportoknak, hogy gondoskodni tudjunk arról, hogy senkit sem hagyunk az út szélén ebben a folyamatban. Az ambíciók és az ehhez kapcsolódó döntések fontos jelet küldtek a világnak, és megerősítették azt, az, azt a fő üzenetet, hogy az EU egy főszereplő a klímaváltozás elleni harcban, és ez át is vezet a másik dologra, amit mondani szeretnék. A klímaváltozás elleni harc globális jellegű, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Beruházási Bank egy európai bank, és a legnagyobb több nemzetiségű beruházási bank a világon, kapcsolatban van azokkal a harmadik országokkal, amelyekkel az Európai Unió interakcióba kíván lépni. Már évtizedek óta támogattuk az EU kül- és fejlesztési politikáját számos országban, és az uniós költségvetés számára ez nagyon kicsi beruházással járt a külső kölcsönkihelyezési felhatalmazás értelmében. Az EU Invest az egész világon mindenhol aktív, több mint 120 országban működik az unión kívül. Ha megnézzük a jellegzetességeinket, akkor az Európai Unió stratégiai autonómiáját csak ez a bank képes biztosítani minden területen, és az uniós szakpolitikákkal összhangban mindezt. Csak uniós tagállamok a részvényesei a banknak, azt gondolom, hogy ez fontos elismerni. Ez ugyanis egy eszköz, amelyet az Unió a az irányítása alatt tart a saját eszköztárában. Egyedül nekünk van ezzel a házzal struktúrált párbeszédünk, ezt is figyelembe kell venni. Ha folytatni akarjuk a vezető szerepünket a klímaváltozás elleni fellépésben, akkor fontos az erős európai finanszírozási ág, ehhez pedig az kell, hogy a beruházási bank erős legyen. Ezért ahogy a jelentéstervezet 23. cikkében ez megjelenik, az önök támogatását kérem a következő eh, trilógus eh, tárgyalásokon. Ebben a kontextusban nagyon fontos a beruházási bank szerepének megőrzése a 2020 utáni rendszerben is, és a, az állami és magánszektori tevékenységek finanszírozásában is meg kell tartani a bank stratégiai szerepét. Megvizsgálva ezt a jogalkotási folyamatot, az Európai Bizottság és a Beruházási Bank már megegyezésre jutott. Ebben szerepeltek olyan elemek is, amelyekkel meg lehet erősíteni a Beruházási Bank tevékenységeinek a koherenciáját az EU céljaival, az unión kívüli eh, finanszírozási célokban. Ez tükröződött a tanács eh, tárgyalási felhatalmazásában is, reméljük, hogy a parlament a trilógus alatt támogatni fog majd minket. Ezzel tehát szeretnék még egyszer köszönetet mondani a lehetőségért, hogy önökhez szólhattam. A Beruházási Bank várja a jó együttműködés további folytatását a Költségvetési Szakbizottságtól és természetesen az egész parlamenttől. Köszönöm szépen. Köszönjük, Gabriel úr. Komban úr szeretne, Árman asszony szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Ez a téma nagyon fontos Én felkerestem a bankot, és nagyon örültem, hogy így tettem. Köszönöm az előadónak is a jelentést. A projektek jobb földrajzi elosztása szintén nagyon fontos. A finanszírozás 60%-a csak hat tagállamba került, ennél tudunk jobban teljesíteni. Amikor Luxemburgban felkerestem a bankot a hónap elején, akkor a szakértők azt mondták, hogy a projektek megvalósításával gondok vannak. Azt hiszem, ez nehéz én azt hittem, hogy ez egy román probléma, és a mi részünkről hiányzik a szakértelem, de ez nem így van. Az, a beruházási bank elnöke elmondta nekem, hogy a legtöbb országban nagyon sok projekt nem valósul meg, például a vasút területén egyszerűen azért, mert nincs elég munkaerő. Például Svédországban is ugyanez a helyzet. Az Európai Beruházási Bank szakértői mérnökök és bankárok nem tudják magukat nem tudnak jobban részt venni a megvalósításban. Az előkészítésben nagyon fontos a szerepük, ez a véleménytervezetben is szerepel, de ennél messzebbre kell menni a projektek kísérésében, szisztematikusabban segíteni kell abban, hogy a projektek elinduljanak. Én ezt a zöld megállapodás kontextusában mondom. Tudják, hogy Roosevelt, amikor elindította a New Deal-t, létrehozott egy föderális ügynökséget a projektek elindítására. A városok, a régiók benyújtottak projekteket, ezt az ügynökség megvizsgálta, majd kísérte ezeket, és ügyvédeket, mérnököket, könyvelőket, várostervezési szakértőket bocsátott rendelkezésre. Azt gondolom, ebből kell ihletet meríteni, illetve lehetőséget adni a beruházási banknak, hogy olyan projekteket indítson, amelyeknek új technológiák, összetett technológiákat igénylő és környezetbarátabb projekteket indítson. Ezt a követést folyamatosan folytatni kell. Nem csak arra van szükség, hogy a New Deal eh, név mintájára alkossuk meg a Green Deal, tehát a zöld megállapodást, hanem a módszereket is át kell venni. Köszönöm szépen, elnézést, hogy sokáig beszéltem, de ez nagyon fontos számomra. Köszönjük. Korman úr, szeretne ön is mondani valamit lezárásként? Ah, Lezárni nyilván nem tudnám, de azért reagálnék arra, amit a kollégák elmondtak. Köszönöm a az árnyékjelentéstevőknek, és köszönöm a többi kollégának is, a beruházási bank képviselőjének, befektetési bank képviselőjének. Köszönöm, amit elmondtak. A 12-es pontra térnék ki, illetve Fernández úr aggájaira. Beszélünk kell valamiről, mert pedig azt, hogy a bank kinek ad hitelt és milyen feltételek mellett. A 12-es pont nem arról szól, hogy a klienseknek minden egyes tevékenységgel kapcsolatban azonnal minden feltétel teljesíteni kell. Nem. Hát valamilyen szinten ez mégiscsak egy közférabeli bank, tehát egy átmenetet szeretnénk végrehajtani, ezért nyilvánvaló, hogy az ember bizonyos dolgokat számon kér. Különben, ha, nem, mi, ha mi nem tudnánk semmit számon kérni a banktól, akkor miért ne lehetne ez magánbank? Tehát, azt, azt kell mondani a klienseknek, hogy igen, ha hitelt kérnek, adunk, de teljesítsék a feltételeinket. A 12-es szelleme nem az, hogy ha nem teljesítik a feltételeket, akkor nulla eurót adunk önöknek hitelbe. Nem erről van szó, hanem hogy az átállást próbáljuk meg segíteni, próbálja meg a bank segíteni. Az eszendés kollégának a következőket tudom mondani. Én egyetértek azzal, egyetértek azzal, hogy ugye azt a megfogalmazást fogadtuk el, hogy ez egy klímabank. Ez fontos kommunikáció szempontjából, de az alap küldetése ennek a banknak az, hogy az, egy, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentse, illetve a társadalmi folyamatokat segítse. Ettől még hívhatjuk klímabanknak, tehát a, a Beruházási Bank továbbra is foglalkozik például egészségügyi kérdésekkel, szociális lakhatás kérdésével, vagy a Európai Unión kívüli hitelek folyosításával is. Ezzel egyetértek, és foglalkozni kell azzal is, hogy ezeket a tevékenységeket hogyan lehet jobban megerősíteni magában a jelentésben. Aztán közlekedési kérdések, én úgy vélem, hogy itt is segítenie kell ennek a banknak. Nemrégiben a Berazási Bank olyan közlekedési módokat is támogatott, amelyet változás szempontjából nem egészen problémamentesek. Például a Strasburgi autópályára gondolok, szerintem tudják a kollégák, miről van itt. Keller azt nagyon jól ismeri Strasbourgot, tudja, tudja miről van szó. Tehát infrast- olyan infrastruktúrális projekteket kell támogatni, amelyek bele összeegyeztethetőek a klímaváltozás elleni harccal, ha röviden akarok fogalmazni. Aztán körforgásos gazdaság, a termékek minőségével és fogal, és foglalkozni kell. A beruházási banknak hozzá kell járulnia a gazdasági modellünk megváltoztatásához. Van egy lineáris, kitermelő alapjuk alapú körfor, ö, gazdaságról átállnánk a körforgásos gazdaságra. Mi a helyzet a vegyi, ö, vegyipari termékekkel, vagy a vegyszerekkel? korábbi életünkben a ridge Ridge-ről beszéltünk elég sokat, és én azt gondolom, hogy ha változásokat kell finanszírozni, akkor a, mindenképpen gondolkodni kell azon is, hogy mi lesz a vegyszerekkel. Ez politikus, vagy politikai, túlságosan politizáló kritériume. Hát fölmerül a kérdés, de hát ez a bank, ennek, ennek a banknak egyértelműen van egy politikai küldetése. Így aztán az orientációkban figyelembe kell venni azt, hogy mi mit szeretnénk elérni. Ami a háromás besorolást illeti, vagy minősítést illeti, ez nyilván nem csak a hagyományos tevékenységekre kell, hogy vonatkozzon, hanem az összes tevékenységre. Mennyibe kerül az a pénz, amit kölcsön adnak? Én személy szerint sajnálom, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítunk a, hit, a minősítésnek, mint annak, hogy megvédjük a Földet. Elképzelhető, hogy nem sokára, tudván, hogy a bank politikai eszköz is, és amely hozzásegítheti a Európát ahhoz, hogy megszabaduljunk ezektől a E, ezektől a besorolásoktól, tehát elképzelhető a jövőben ezek a dolgok, ennek a, ezeknek a dolgoknak a relatív jelentősége megváltozik majd. Van itt egy paradox helyzet. Elnök úr, mai napon is beszéltünk arról, hogy nem szabad bonyolítani nehézkes, nehézkessé tenni a, a beruházási bank igazgatását, az ott, ottani adminisztratív munkát, hiszen a lehető legnagyobb összegeket fel kell szabadítani, amit aztán hitelezhetünk. Ez valóban így van, és többek itt körülöttem beszéltek erről, de hogy a, ber, hogy a befektetési bank minden energiájával azon lehessen, hogy maximális hitelkapacitása legyen, ehhez szakértők kellenek. Tehát nem csak ellenőrizni kell azt, hogy hova, kinek adjuk kölcsön ezt a pénzt, hanem azt is tudni kell, hogy egyetlen befektetési banktól származó euró milyen hatással jár, hány, hányszorosan éri meg egy-egy befektetés, egy vasúti szakasz kiépítésénél, stb. stb. Nem úgy kell gondolni erre a bankra, mint egy mint egy mint egy malacpersére, hanem gondolni kell arra is, hogy milyen hozzáadott értéket termel. Az eszendés kollégának mondanám a következő választ. Nagyon fontos a szociális kohézió természetesen, és van itt egy dolog, ami szerintem mindenki számára fontos. Ahol már valaki megöntözte a növényeket, ott nem kell még egyszer megöntözni őket, tehát ezt nem kell még egyszer végezni egy-egy feladatot a beruházási baknak, ahol már rendelkezésre a hitel, hanem a beruházási banknak egyéb tevékenységekben kell gondolkodnia. Igaz, hogy korlátozott számú tagállamban lép fel, és aktív leginkább a beruházási bank, de lehet, hogy ott lehet nagyobb, sokszorozó értéket elérni. Odafigyeltem arra is, amit Gabriel úr mondott, de van ö, egy kérdés, amit még szerintem el kéne gondolkozni. Egyébként igazából két téma is van a jelentésben, amiről nem írtunk még. Egy, a részvényesek ma beruházási bakban a tagállamok. Igen. De kell egy új partner, mégpedig az Európai Unió. Ez mit jelent? Abszolút értékben meg kell növelni a beruházási bank kapacitását? Nem tudom. Második kérdés az Európai Unió határain túl hogyan néz ki pontosan a hitelnyújtás, más bankokkal hogyan működik majd az együttműködés. Egyáltalán erről kell -e rendelkeznünk. Hogy fog ez alakulni? Erről nem tudok semmit, ezért nem is írtam róla semmit, hogyha ezen el tudnánk gondolkodni, akkor az nagyon jó lenne, és kolléganőnek is mondom, elég, elég valójában egyetértek önnel. A New Deal annak idején azt jelentette, hogy nagyon sok új adó volt, és nagyon sok beruházás is volt. Hogyha konzekvensek akarunk lenni, és Green New Deal-nek akarjuk hívni ezt, ami mostani ö, nagy szabású dervünket, akkor ugyanezt kéne megvalósítani. Tehát, hogyha ezt a metaforát akarjuk használni, akkor próbáljuk meg elfogadni a logikáját. És elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Mindenkit arra kérek, hogy ha gondolja, akkor nyújtson be módosítókat, és ezzel javítsa a szöveget, de az a célom, hogy egy konszenzusos, stabil dokumentumot hozzak létre. Köszönöm. Lezárom a vitát, emlékeztetek mindenkit arra, hogy a módosító benyújtásának határideje január 28-a délután 3 óra. És a jelentésről március másodikán szavazunk. Köszönöm. Most a világ másik végére utazunk, Pekingbe, Kínába. Folytatva a ma reggel elkezdett eszmeserét, Keller asszony. Szeretnék a titkárságnak köszönetet mondani, egy véleményem szerint meg kéne fogalmazni egy levelet, ami a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők véleményét tartalmazná. Monika Holmeyer asszony kéri, is ké, ezt kéri, el kell magyarázni, hogy mi miatt, aggódunk, aggód, mi miatt aggódunk, de természetesen a pekingi bérleti szerződés sorsára valamilyen módon hatással vagyunk, azt nem szabad azonban, hogy a jelenlegi bérleti szerződést ezért fölmondjuk. Azt hiszem, hogy az tevőknek ez megfelel, hogyha ez így jó mindenkinek, akkor ezt szeretném kérni. És elnök úr, köszönöm, hogy megkaptuk az egész napot, hogy ezen gondolkodhassunk. Olmajer asszony hozzátenne valamit, vagy Most szavazni fogunk a pekingi épület ügyében és a levélben, amely ezzel a döntéssel kimegy, konkretizáljuk, mik az aggájaink. Aztán a levelet mindenki megkapta, minden érintett, ugye? Meg tudják erősíteni? Jó. Akkor szavazunk. A projektről, a pekingi projektről. Elektronikusan szavazzunk, igen. Mindenki készen áll a szavazásra? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a projektet 18 a hét ellenében. akkor egy plusz. Holmeyer azt mondja, szeretne levéről is szavazni? A levelet, a levél körbejárt az elmúlt fél órában. A Holmeyer asszony által kiegészített módosítókkal, melléklettel. És úgy kerül végrehajtásra, hogy abban megállapodtunk, erről gondoskodunk. Köszönöm, és gratulálok, Keller asszony. Még ne fussanak el, van még két nap rendi pontunk. A tízes és tizenegyes. Kérem a figyelmüket. Tízes, tizenegyes. jegyzőkönyv a halászati partneri megállapodás tárgyában a Szenegál és az Európai Unió között. Gelmini asszony nincs idegedia Tabal asszony átveszi helyette. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr! Ha megengedik, akkor Paul de Castro nevében szeretnék hozzászólni a jelentéstevő nevében, és az Agriban is. Kérem maradjanak csöndben, mondja az elnök. Tehát De Castro úr sajnos nem tud jelen lenni. Az ő véleményéről van olyan szó, ezért helyettesítem őt. Nagyon rövid, nagyon gyorsan hadd mondjam el, hiszen most már a napirend végén járunk. Az Európai Unió és Szenegál közötti halászati megállapodásról van szó. 2014-19-ben lépett ez, lépett ez hatályba, tehát új öt éves protokollról van szó ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy az Európai Unió halászhajó is halászanak a, a területen. Mindennek leginkább tudományos ajánlások képezik az alapját, és az európai, illetve a szenegáli halászati hatóságok mind arra törekednek, hogy a lehető legfenntarthatóbb halászatot hajtsák végre a, zóna, a területen. 1,6 millió euróról van szó a következő öt évben, és ezzel fizetünk az erőforráshoz való hozzáféréshez, illetve a halászati politika megvalósításáért is természetesen fizetünk. Én természetesen támogatom azt, hogy ezt megszavazzuk. Thank you. Any of the shadow reporters wanting to comment? Egyik közül valaki hozzá szeretne szólni? Köszönöm szépen, elnök úr. A halászati megállapodással kapcsolatban egy dolog van, amit nem igazán értek. Az európai, az európai halászhajók intenzív halászata sajnos kiaknázza túlságosan a halászati erőforrásokat, és ne felejtjük, hogy a szenegáli hajósok alapvetően nem olyan eszközökkel halásznak, mint mi, és úgy tűnik, hogy az ő lehetőségeit, csorbítja, lehetőségeit csorbítják az európaiak. Jó, köszönöm. Február 17-én fogunk erről a véleményről szavazni. It's getting late. Későre jár. Next point is the extension of the protocols. A protokoll kiterjesztéséről beszélünk, a halászati partnerségi megállapodások keretében biztosított pénzügyi támogatásokról Mauritánia és az Európai Unió között. Guerrero úr, köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ez egy halászati partnerségi megállapodás az EU és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között. Ezt eredetileg 2006-ban fogadták el, az az elképzelés, hogy a mauritániai partokhoz hozzáférhetnek a mi halászflottáink. Különösen a keleti és központi atlanti tengerészeti tanács tiszteletben tartásával ennek a megállapodásnak az a célja, hogy az EU és Mauritánia közötti kapcsolatokat erősítse, és egy fenntartható halászati ágazatot hozzon létre ebben az országban, illetve hogy biztosítani lehessen a helyi halászok önfenntartását. Volt tehát egy protokoll ezzel kapcsolatban, amit tavaly aláírtak ez pedig kiterjeszti a megállapodást addig, amíg az új megállapodásról megállapodunk. Ez egy levélváltás formájában történt 2019. november 30-án. Ugyanazok a feltételek fognak tehát érvényben maradni még egy évig. 60 6, Két részre oszlik ez az összeg, évente 57,5 millió eurót adunk a halállományhoz való hozzáférését cserébe, illetve támogatjuk a halászati ágazat fejlesztését Mauritániában, ami 4,125 millió euró lesz évente. Ez összhangban van a halállomány fenntartható kiaknázásával, és ez a protokoll teljes időtartama alatt érvényben marad. Remélhetőleg sikerül a végleges megállapodást ennyi idő alatt megkötni. Egy csökkentésre vonatkozó záradék is benne lesz, arra az esetre, hogyha közben aláírnak a megállapodást. A halászati szakbizottság a vezetője ennek a folyamatnak. Mi azt javasoljuk, hogy támogassuk azt a levélváltást, ami létrehozza ennek a protokollnak a meghosszabbítását, illetve a pénzügyi hozzájárulást is hagyjuk jóvá a halászati partnerség céljára. A halászati munkacsoport feladat az, hogy gondoskodjon arról, hogy ez valóban csak egy átmeneti helyzet lesz, és hogy közben a helyi élelmiszer önállátást megerősítsük, valamint együttműködjünk a szomszédos országokkal, és biztosítsuk a halászat fenntartható jellegét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az árnyéköltők közül szeretne valaki hozzászólni, Stefan Uta úr. Csak azt szeretném elmondani, hogy egyetértek a jelentéstevő mondandójával. Fontos ez a partneri viszony. Ám a Guardianben megjelent négy évvel ezelőtt egy cikk, erre felhívna a figyelmüket, amelyben azt állítják, hogy a plusz pénz az a 4 millió euró, amely a halásztapolitika és halászati kormányzás témájában kérdése kerül, nem jó kezekbe kerül a, a, a szenegeli köztársaságban, vajon tényleg a civil szervezetekhez, meg a valóságosan az irányítóban résztvevő szervezetekhez kerül, holott a célja, a neve az ennek. Tehát én kivenném a vitából ezt a részt, de a pénz továbbra is a mi felelősségünk. Fontos, hogy eljusson oda, ahova kell. Különben hát rossz sajtónk lesz, és eh, hát nyilván álpénzekről lesznek majd a cikkek a feltartóságról küldött álpénzekről. Köszönöm. Kererő úr, elnézést. Csak hozzátenem, igen, legyünk figyelemmel arra, hogy hogyan költik le ezeket a pénzeket az ott országban, úgyhogy hogy lesz alkalom módosítókat is beterjeszteni, de mindenképpen fontos, hogy a monitoring erőteljes legyen, ne adjunk esélyt arra, hogy visszaéljenek a közpénzekkel. Ezzel te abszolút egyetértek, a kollégám mondandóját támogatom. A titkárság mondja most, hogy ez nem, nem módosítókban van, hanem jó, február 17-én szavazunk a véleményről. Ezzel zárjuk a mai ülést. Volt elég vita, ez mindig érdekes. Holnap 9.30-kor folytatjuk egy nagyon érdekes meghallgatással a saját források tárgyában és a pénzügy államháztási politikák harmonizációja témájában. Elnézést, hogy az első órában nem tudok majd jelen lenni, de miért is lehet jövök. Köszönöm mindenkinek, kellemes estét kívánok!